köszöntjük Vian Dakelt, aki egy kollega az iraki parlamentből. Azt hiszem, hogy senki nem felejtheti el, hogy milyen megindító beszédet tartott tavaly augusztusban az iraki parlamentben, amikor is azt kérte, hogy engedjék szabadon azokat a jezida nőket, akiket az úgynevezett iszlám állam tart fogva egy iraki delegációval érkezett, akik ugyancsak az ISIS-nek estek áldozatul. Il signor Corsed Otman uscif noi tutti rendiamo omaggio noi tutti rendiamo omaggio al vostro coraggio e vi assicuriamo mindannyian nagyra értékeljük a bátorságukat, meghajlunk előtte, és támogatjuk Önöket abban a harcban, amelyet azért folytatnak, hogy szabadon vallást, gyakorolhassák a vallásukat, és méltóságban élhessenek. Köszöntjük Önöket nagyon sok szeretettel itt a Demokrácia Házában, Strasbourgban.